hát aggodalmunknak minden adott alkalommal a kínai féle szemben bizony igenis hangot adunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Hedegor, biztos asszony, hat állásfoglalási indítványt nyújtottak, nyújtottak be. A szavazásra most kerül sor. A szavazást a következővel kezdjük. Tehát az első szavazási pontunk a leszbikusokkal szembeni erőszak és leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek jogai Afrikában. A hármas bekezdésről szavazunk mellette. Elnézést három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kicsit tart, most megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész mellett. Ellene? Ezt is ellenőrzöm. Valószínűleg ugyanígy lesz. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Ugyanez a többség elutasítva. 16-os bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Ezt is ellenőrzöm. Valószínűleg megint ugyanaz lesz a szavazati arány. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Más a többség, de elutasítva 18-as bekezdés mellett ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 19-es bekezdés. Mellette? ellene tartózkodás valószínűleg még nagyobb többséggel elutasítva. 20-as bekezdés két részben első rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellett ellene ugyanúgy elutasítva az O preambulum bekezdés eredeti szöveg három részben. Első rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Harmadik rész mellett, ellen, tartózkodás. Elutasítva. Áttérünk az egész módosított állásfoglalás indítványról név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk 33-24 ellenében. Áttérünk a következő témánkra amely Fehér Oroszország különös tekintettel Andrzej Pocsobut ügyére. Itt van egy öt frakciós közös állásfoglalás indítány plusz Paska úré mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, végzetül pedig a kényszer abortussal kapcsolatos állásfoglalási indítványokra térünk át hat frakciós állásfoglalás, indítvány plusz Paska úré, a hármas módosító a kettes bekezdéshez ki van mellette, ellene. Ezt rögtön ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk az eredeti szöveg, akkor így okafogyottá válik, ha jól látom. A hetes bekezdés kettes módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A D Preambulum bekezdés egyes módosítója mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az egész állásfoglalási indítványról szavazunk módosított formában, név szerint megnyitva a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalási indítványt. Verzsia az... Monsieur le Président. Elnök úr, nagyon sok időt töltünk a sürgősségi indítványok előkészítésével. Az üléseken igyekszünk minden politikai párton átfogó konszenzust találni. Sajnálatos az, hogy néhány frakció eh, átalakítja a módosítóit, és ezzel a közös álláspontot megkérdőlezik, akik együtt működnek, együtt dolgoznunk a közös üléseken. Tönkre teszik a közös állásolást, amin dolgozunk. Ezt eléggé drámainak tartom, és sajnálatosnak. Hiszen általában együtt működünk, együtt dolgozunk ebben a plenáris ülésteremben, amikor előkészítjük ezeket a csütörtök délutáni üléseket, ahol nem vagyunk nagyon sokan, Hát nagyon sajnálatos ez a helyzet. Köszönöm szépen, Verzsa asszony. Abból indulok ki, hogy a többi frakció figyelembe vette, tudomásul vette ezt a nyilatkozatot. A következő ülés elején jóváhagyásra előterjesztjük a jegyzőkönyvet. Ha